a az állásfoglalásokhoz, és most szavazás következik. Hadd mondjam el, hogy a szavazat magyarázatokat a következő Strasburgi ülő, ülésszakon lehet előadni. Most nem lesz szavazat magyarázat. Wir kommen zum gemeinsamen Akkor négy frakció, néppárt, szocialisták, liberálisok és zöldek által benyújtott eh, állásfoglalási javaslat. Eh, első bekezdés zártes módosítás mellette, ellene elutasítva a következő bekiabálások. Jó, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. elutasítva. Következik a 14-es módosítás. Mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. Következik a 27-es módosítás. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Ez most ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Következik a 15-ös módosítás. Név szerint szavazunk, elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes bekezdés, Négyes javaslat, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva következik a 28-as két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva második rész mellette. Ellene tartózkodás, ezt is elutasítottuk. Következik a 18-as módosítás mellette, ellene, tartózkodás, ezt most ellenőrizzük. Az elektronikus szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, akkor lezárom. Elutasítva. Következik az eredeti szöveg. Három részben, az első két részben készfenntartásra szavazunk. Első rész mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtunk. Harmadik rész név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a hármas bekezdés, 19-es módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Következik a négyes bekezdés, ötös módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Az eredeti szövegről szavazunk, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik az ötös bekezdés, hatos módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 30-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 20-as mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Következik a hetes módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hetes bekezdés 14-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Eredeti szövegről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es bekezdésten 21-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 9-es bekezdés, 8-as módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, következik a 12-es módosítás, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 31-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Jó, jó, világos, hogy elutasítottuk, de akkor ellenőrizzük, ha kérik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik a 10-es bekezdés 24-es módosítás mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kérem. Tessék, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es bekezdés, 32-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, Eredeti szöveg mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. El, elfogadtuk. Az 12-es bekezdés eredeti szöveg mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük. Eredeti szöveg tehát, 12-es bekezdés, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a 16-os módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 13-as bekezdés 33-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva 9-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következik a tízes módosítás, szóbeli módosítást kíván benyújtani messzes, mint képviselőtesség. Köszönöm szépen, elnök úr! Az ECR nevében szeretnék egy szóbeli módosítást benyújtani, amely ezt a módosítást úgy ö, változtatja meg, hogy a második részt törli, és itt most angolul ö, idéz, tehát kiveszünk egy részt ebből a módosító javaslatból, és az egyetlen dolog, ami megmarad, azt kéri, hogy az Európai Bizottság elnöke Jean-Claude Juncker mondjon le. van -e ezzel kapcsolatban ellenvetés? Akkor kérem, akik ellenzik ezt a szóbeli módosítást, álljanak fel. 40 képviselőnek kell ellenezni ezt a szóbeli módosítást, egyértelműen, hogy, egyértelmű, hogy többen jelezték az ellenvetésüket, ezért a szóbeli módosítást nem fogadjuk el. Eredeti változat mellette ellene tartózkodás. Elnézést, elnézést, úgy látom, hogy név szerint kell szavazni. Tisztel Öfnöt. Megnyitom a név szerinti szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. kis többséggel elutasították, mondja az elnök. Egyes és hármas módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 34-es módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm a segítséget. Akkor név szerint szavazunk az így módosított, módosított állásfoglalásról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, az állásfoglalást ezzel elfogadtuk. Az ülés jegyzőkönyvét a következő ülésszak elején nyújtjuk be, és hogyha nincsenek ellenvetések, akkor a mai ülésen elfogadott állásfoglalásokat az ezekben az állásfoglalásokban megnevezett testületeknek továbbítom, és ezzel megszakítom az ülést.